nem érkezik ellenvetés egy politikai frakciótól vagy pedig képviselőtől. A hagyományos eljárásban elfogadott intézményközi megállapodások, amelyeket a parlament így elfogadott, szintén szerepelni fognak a parlament